el, és aztán pedig azt láttuk, hogy Nova Scotia-ban a Hay Islanden 12 szürke fókát leöltek, de aztán meg nem volt kereslet a termékekre, az abból készült termékekre. Tehát még ha még a tilalommal mégiscsak el tudunk érni valamilyen kihatást. a néppárti szóvívő elnézést, elfelejtettem a nevét, Andreas, bocsánat, ő mondta, hogy a VTO, VTO kompatibilisnek kell maradnunk, ezzel teljesen egyetértek. És a GATT megállapotás tagjai számára szerintem lehetővé tesszük ezzel a szabályozással azt is, hogy a morális aggályokat képviseljék, ezért úgy gondolom, hogy a teljes tilalom lehetne egy megoldás, és az inuitok számára pedig kivételt kell biztosítanunk. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy amit talán tehetnénk, illetve amit elmondok, mert nem voltam itt a meghallgatáskor, de megnéztem az írott anyagot, illetve az előadások anyagát, nagyon érdekesek voltak. Azt hiszem, hogy Martin úr egy olyan dolgot vetett fel, amit én is felhívnám a figyelmet, és az a feladatunk, hogy nekünk kell -e azon gondolkodni, hogy mit tegyünk. Mert ugye itt egy folyamatos küzdelem van, a mezőgazdasági bizottsághoz nem ö, került ez az anyag, mert nem ö, állatjóléti kérdésről van szó. Tehát párhuzamosan azzal, amit ö, csináltunk a macska és kutya ö, szörmekereskedelem területén, ö, kiértünk ott is tiralmat, és ugyanakkor egy javaslatot is ö, teszünk, ami ö, a belső piacra piacon történő forgalmazását tiltaná meg a fókatermékeknek. És ahol pedig van ö, fókavadászat, például ö, benszülött lakosság esetében, vagy egyes tagállamokban is, ott pedig ez történjen jó állati jóléti intézkedések betartásával és ahogy mondta Martin úr is, a, ezeknek a termékeknek a legnagyobb piaca nem az európai közös piac. Tehát ahogy tűnik is tudják, nem én nekem kell eldöntenem, de ez mindenképpen egy nagyon kritikus döntés. Az embereknek azt hiszem, hogy nagyon különböző véleményük van erről a kérdésről, és világosra kell tenni az érveket. Nyilvánvaló, hogy a telje, van a tilalom, a megfelelő címkézés, és most hallgassuk meg a bizottságot, és Valisz asszonynak pedig majd a végén adok még szót, ha elfogadja. Akkor bizottság részéről Langendorf úr fog beszélni, ha jól tudom. Uh, thank you, Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Néhány általános megjegyzést fűznék az eddig hallottakhoz. Azt hiszem, a kulcskérdés, amely irányadó ebben a vitában, és amely a bizottság számára irányadó volt az elmúlt másfél évben, mikor felkészültünk, előkészítettük ezt a javaslatot, válaszként az írású deklarációra, az volt, hogy mi az, ami működhet. Ezzel a kérdéssel birkóztunk ebben az időszakban, és ennek fényében szerettük volna a kitűzött célokat elérni a javaslattal és itt legfőképpen az jólét vezérelt bennünket. Több tanulmány elvégzése után és az érintettek meghallgatása után arra jutottunk, hogy sem a teljes tilalom, sem egy címkézéses rendszer a Wallis asszony által leírt módon nem működne. A teljes tilalom azért nem. Itt a fő kérdés az a multiplikátor hatás, amit el tudunk érni, és itt nem csak Kanadában, hanem más államokban sem volna elérhető ez a multiplikátor hatás, sem a állatjólét, sem általában vadászat körülményei tekintetében. És a hatásvizsgálatunk során arra jutottunk, hogy az a fajta címkézési rendszer, amit Wallis asszony jelentéstevő javasolt, szintén nem érné el ezt a célt. Úgy gondoljuk, hogy az itt javasolt módszer alapján a fókatermékek beléphetnének az európai piacra, és különféle címkéket kapnának, ez inuit ö, ö, vagy állatjóléti vagy egyéb címke alapján léphetne be a piacra, és ez eléggé összezavarná a fogyasztókat. Szerintünk ez nem, élne, nem érni azt a pozitív hatást, emelő hatást, amely, amely javítaná a helyzetet a vadászatot folytató országokban. Aztán az inuit kivétellel kapcsolatban egy rövid megjegyzés. Javaslatunkban az inuitokat, vagy eszkimókat kivesszük derogáció révén a tiltás hatája alól, tehát ők nem kéne, hogy kérelmezzék ezt az engedélyt, az önök által a deklarációban tett kérés alapján tesztettük ezt, illetve Barozzó elnök úr több alkalommal is e, ilyen értelemben nyilatkozott az inuit közösség felé. Szerintünk nem bölcs vagy nem kívánatos csökkenteni az inuit e, kivétel mértékét vagy körét, már csak azért sem, mert az ott társadalmi-gazdasági érdekek ellen szólna. Úgyhogy azok ellen érvelnénk, akik igyekeznek leszűkíteni ezen inuit kivétel hatáját, például kivéve ebből a körből a kereskedelmi célra vadászott vagy, vagy forgalmazott termékeket. Fontos megvizsgálni az inuitok meghatározását, és itt iránymutatással lehet az ICC meghatározása. Mi hajlunk tehát ennek a megoldásra, de csak akkor, ha ezáltal tisztázni tudjuk magát a, a fogalmat, de megint csak nem azzal a célra, hogy szűkítsük az inuit kivétel körét. Aztán még egy utolsó megjegyzés a kismértéki vadászatra. Szerintünk ez nem lehet kivétel, a javaslat hatája alól nem kerülhet kivételre. mert a WTO-val kapcsolatban, a diszkriminációmentességgel kapcsolatban jelentene problémákat, ha így tennénk. A javaslatban van hogy már egy rendelkezés, amely megengedné konkrét körülmények között, konkrét államok bizonyos területein ezt a vadászatot. Tehát van olyan rendelkezés, amely megvizsgálná a derogációs kérelmeket, e konkrét körülmények fennállása esetén, és ez lefedné a kismértőki vadászat jelenségét is. Szerintünk tehát nem kell kizárni ezt, mert a WTO szempontjából nem volna jó gondolat, és ez ugyanakkor potenciálisan nagyon veszélyes joghézagokat is teremtene, mert könnyen vissza lehetne élni ezzel a kisvadászat, kismértőki vadászattal Úgyhogy erősen érvelnénk amellett, hogy ne zárjuk ki a kismértékű vadászatot a javasolt jogszabály hatája alól. Tehát vegyük figyelembe a kis vadászatot, de ne, ne, ne tegyük teljes mértékben kivételé. Aztán még egy utolsó megjegyzés. A meghallgatás során felmerült a jog, jogi alap a 95-ös jogi alap kérdése. A memorandumban visszatértünk erre, illetve arra, hogy a 95-ös cikk mennyiben helytálló jogi alap. Részletesen kifejtettük a javaslathoz tűzött indoklásban ezzel kapcsolatos véleményünket, hogy ott megtalálják ezt a jogi érvelést, a preambulumban, illetve az indoklásban, beleértve az ebben a kérdésben hozott bírósági határozatokat is. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon világosan szólt, és Bolis asszonynak pedig most az a kihívás, hogy kompromisszumokat vagy konszenzust találjon. Parancsoljon, most lezárhatja a videt. Hogyha megengedi elnök asszony, és őszintén szólva, megpróbáltam ebben a jelentésben nagyon gyorsan eljárni, és olyan érveket felvetni, és aggályokat, amelyeket mindannyian megemlítettünk. Ön említette a belső piacot. A jelentés nagyon sokat foglalkozik a belső piacsal ugyanis. Nekem vannak aggályaim, ugyanis igenis töredezés tapasztalható, hiszen a tagállamok különböző dolgokat tesznek, de hogyha tilalommal kezdjük ezt, akkor ez azért mégis egy kicsit eltér a kutya és macska szörme kereskedelemtől. Ugyanis ott meg volt az, amire szükség volt, vannak más alternatív termékek, amelyeknek előnyére válna ez a tilalom, Ugyanakkor viszont a fóka termékeknél ez nem lehetséges. Nincsenek olyan termékek, amelyeknek előnyére válna a tilalom, a piac nem így működik. Hasonló módon azonban egy jogi kihívással nézhetünk szembe, mint például a dohány reklám kérdésénél. Úgyhogy igenis, itt vannak nagyon komoly belső piaci kérdések, és olyan pontokat igyekeztem én magam felvetni, amelyekről úgy gondolom, hogy érdemes vitát folytatni, és szakbizottságként időt szánni arra. Értékelem a bizottság mondandóját, úgy érzem, hogy ugyanezen gondolkoztam én magam is, amit ők elmondtak, de talán sokkal régebb óta foglalkozom ezzel a témával. Ön azt mondta, hogy a címkézé zavaros lehet. Én azt mondanám, hogy itt a szakbizottságban vannak olyanok, illetve mi magunk itt a szakbizottságban nem akarnánk egy címkézési rendszert kidolgozni, hanem önöket próbálnánk felkérni arra, hogy egy olyan címkézési rendszer dolgozzanak ki, amely nem konfúz, nem zavaros. Semmi gondom nincs azzal, hogy együttműködjek azokkal a kollégákkal, akik megpróbálják az írásos nyilatkozat megközelítését alkalmazni. Jobb állatjóléti standardok, és a harmadik országok problémáinak segítése, ugyanakkor viszont tiszteletben tartani az őslakos csoportok hagyományait. Teljesen készen állok arra, hogy ezt megtegyem, de azt hallhattuk ma délután, hogy van egy olyan vélemény, csoport, amely hajlandó támogatni a címkézési javaslatot. Úgyhogy meg kell néznünk majd, hogy itt mely lenne a központi vélemény, akár itt a szakbizottságban, akár az egész parlamentben. Kérem, higgyenek nekem, amikor azt mondom, hogy én csak az önök jelentéstevője vagyok, és azokat a véleményeket kell tükröznöm, amelyeket itt hallok, de megpróbálom minden esetre összefoglalni azt, amiről azt gondolom, hogy problémát, gondot jelenthetnek ennél a jogalkotási indítványnál, és hogyha az írásos nyilatkozatban szereplőket tiszteletben akarjuk tartani, akkor ezt koherens átgondolt módon kell tennünk. Csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy nincsen alternatív termék a fóka esetében. Nem egészen világos számomra, hogy miről is van itt szó. Válasz, mert a piac jobban működik, tehát ez jogilag is értelmezésre került. Itt viszont semmiféle e, többlet nem születik a e, tilalomból. Elnök, de hát a macska és a kutya szörménél, hogyha más terméket alkalmaznak, akkor a fogyasztó szempontjából van ugyan alternatív termék, csak ez választás kérdése is. A fókatermékeknél válasz, a fókatermékeknél nem csak a szörméről van szó, hanem egyéb termékekről is. ön is úgy gondolom, hogy szeretne hozzászólni, akkor Köszönöm szépen, hogy szót adott. Meg kell, hogy mondjam, hogy itt ébredtem rá, hogy az összes hagyományos termék, ami a fókából származik, legyen az bőr, zsír vagy egyéb, mind helyettesíthető más termékkel. Tehát nincsen olyan termék, ami kizárólagosan csak a fókából lehetne kinyerni. Ez sem Európában, sem Kanadában nem állja meg a helyét. Továbbá soha senki nem tagadta azt, amit mondanak a szakértők, hogy a fóka tartalék az egyre jobban csökken. Olyan mértékben pusztulnak el a fiatal állatok, hogy nagyon nagy kockázata van annak, hogy ez a faj egyszerűen kihal a földünkről. Harmadik dolog, amire ugyancsak később ébredtem rá, hogy egy kanadai rendelet tiltja az illegális, tilos eljárásokat, ez viszont egy reflexet is megkövetel, hogy még mielőtt az állatot megnyúzták, azelőtt kell betartatni ezt a rendeletet és itt nem kaptam igazi választ. Nem tudom, hogy valakit is felelősségre vontak-e Azért, mert például a vadászat idején kegyetlenül vadászta az állatokat. A teljes tilalmat illetően pedig tudom, hogy az Unióban vannak országok, ahol ismerik a teljes tilalmat, a piac fragmentációját is figyelembe vették, illetve az aránytalanságokat. Ha senki nem venné meg a fóka szőrméjét, akkor persze nem lenne ok arra sem, hogy vadásszák a fókát, legalábbis nem ilyen nagy mértékben. Tehát a meghallgatás egyértelműen megmutatta, hogy hogyan is állnak a dolgok és a 4-500 képviselő véleményét megerősítették a szakbizottság egyes tagja is, és ez azt bizonyítja, hogy ez egy összehangolt vélemény. Rojtova asszony. Úgy gondolom, hogy itt vannak előttünk a ö, vélemények. Valisz hogy megpróbált konszenzust elérni, és ö, itt mindenképpen a többséget kell keresnünk. Ahogy ön, Valisz hogy jól mondta, itt vannak emberek, akik teljesen egyértelműen a tilalmat szorgalmazzák, mások a címkézést. Hát nem igazán látom, hogy ezt a két oldalt hogyan lehet annyira közelíteni egymáshoz, hogy igazi konszenzus születjen. De önre bízom, hogy beszéljen a különböző érdekeket, véleményeket, képviselőket. Ez legalábbis a szakbizottságnak az arculata szempontjából is jó lenne, hogyha egy állásfoglalást el tudnánk érni. Már eddig is kaptunk nagyon sok e-mailt mindkét véleményképviselőitől. Tehát egy észszerű megközelítést kell alkalmazni akkor nem tudom, hogy most ismertessem-e az ütemezést. Március másodikán fogunk szavazni. Ez még ad egy kis időt ahhoz, hogy módosítókat tudjanak benyújtani, illetve tárgyalni tudjanak -e ezekről a dolgokról. Jó, köszönöm szépen, akkor 10 perccel tulajdonképpen előbb befejeztük, mint terveztük. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy elkezdjük. Valamilyen oknál fogva ma mindig nagyon kevesen vannak, de hát azért néhányan itt vagyunk, úgyhogy kezdjük meg a vitát. Természetesen először azt szeretném, hogyha az eljárásról beszélnénk egy kicsit, hogy hogyan is dolgoztunk a fogyasztói jogok irányelv kapcsán Nyilván emlékeznek a kollégák, hogy nagyon fontos javaslatnak tartottuk ezt a fogyasztók szempontjából. Kettős célja volt ennek. Egyrészt, hogy a vállalkozások tudjanak működni, a kis vállalkozások is, mind a 27 tagállamban, viszont bizonyos szabályok alapján, ami lehetővé teszi, hogy a fogyasztók bizalommal éljenek, és védettek is legyenek, és tudjanak élni a különböző kínálatokkal, amik határon túlról is érkeznek. Tehát ez a kettős célunk volt. Ezt próbáltuk meg részletesen megfogalmazni, koordinátori szintre vittük a javaslatokat, és mm, az alelnököket is bevontuk, a valamennyi koordinátor, frakciók részéről, és egy fokozott, megerősített együttműködést folytattunk Wallis asszonynal, és láttam Gargani úrnak a levelét is, a szerződéses kötelmi joggal foglalkoztunk, és nagyon fontos munka ez, amit mindenképpen el kell végezni a fogyasztói jogok irányelv kapcsán is. Tehát van egy munka módszerünk, egy eljárásunk, és születtek bizonyos döntések is, amit a munkacsoport hozott. A, már úgy értem, hogy a politikai része a háznak, a akik nem csak, hogy elsolvasott lettem akarnak, úgy gondolják, hogy az ütemezés sem megfelelő, és nem érhető el még az első olvasat sem abban a rövid idő ö, szakban, ami még előttünk áll. Nem beszélve a részletes munkáról. És az érintettekkel megfelelő konzultáció is szükséges. Ha jó ö, irányelvet akarunk, az jobb, mint hogyha csak keresztül verjük ezt a javaslatot. Tehát mindenképpen egy munkadokumentumról van szó, a munkadokumentumról már beszéltünk az érintett biztossal is, hogy véglegesítjük az álláspontot, és utána kialakítjuk az állásfoglalásunkat, ezt pedig szeretnénk úgy beterjeszteni, hogy pontosan megfogalmazzuk a felvetődött kérdéseket. Tehát Jelenleg itt tartunk az eljárásban, ebben egyeztünk meg. Kollégák ismerik a javaslatot, és tudják, hogy a jelenlegi irányelveket foglalja csokorba, tehát a ö, távolságban megkötött szerződésekről, a házaló kereskedelemről is szó van ezekben. és különböző ö, fogyasztói szervezetek is részt vettek a munkában az egész unió területéről. Fontos az, hogy a ö, kereskedő, a fogyasztó hogyan kerüljön definiálásra, egységes definícióra van szükségünk. Aztán telefon, fax, e-mailben történő rendelés, illetve az információ, amit a kereskedőnek kell adnia, valamint a szerződéskötés hogyan történjen. Nagyon jól ismerjük az üzlettől való elállás, hogy ez hány napos legyen. Aztán a fogyasztási cikkek árusítása kapcsolatban a kereskedőnek a felelősségvállalása két éven át. Ez egyesek országoknak probléma, mert vannak tagállamok, ahol a garanciális idő hosszabb, mint két év. Mindenképpen ebben a munkacsoportban ezekkel a speciális kérdésekkel kell foglalkoznunk, amelyek így felvetődnek tehát ezt a kettős célt kívánjuk elérni, és jogbiztonságot is szeretnénk teremteni a kereskedők számára is. Eldöntöttük azt is, hogy hatástanulmányt is kell készíteni, több kérdés is felvetődött, és a munkacsoport szintjén megbeszéltük azt, hogy a hogyan járult hozzá a hatástanulmány ahhoz a javaslathoz, ami előttünk van. Valamint az is felvetődött, hogy mi mindenre kell, hogy kiterjedjen ez, például a digitális szolgáltatásokra. A bizottság erre azt mondta, hogy nem biztos, hogy ezeket be kell venni, nincs kellő mennyiségű adat ennek alátámasztásra. Aztán hogy csak erről a négy speciális irányelvről foglalkozzunk-e, illetve ezek között lehet megfelelő szinergiát találni. Harbour úr szerette volna, hogyha az önszabályozást is alkalmazzuk, ami egy plusz lenne mindenképpen fontos, hogy legyen egy jogi keret, és csak erre épülhet rá az önszabályozás úgy emlékszem, hogy Gepárd asszony tett fel egy kérdést, hogy eh, hogyan választottuk ki azon elemeket, amelyek teljes harmonizációra kerülnének, és azokat, amelyek pedig nem. És azt hiszem, hogy az egyik kérdés, ami felvetett a bizottság is vállalta, hogy még dolgozik rajta, hogy az is nagyon fontos, hogy nem csak, hogy hogyan történik a keresztmegfelelés és hogyan történik az üzletkötés, hanem vannak nagyon gyakorlati kérdések is, amit feltesznek az egyének a fogyasztók, a vásárlók, és hogyan változik az ő helyzetük abban az esetben, hogyha ezeket a szabályokat bevezetjük. Mert ugye jelenleg is vannak jogaik, illetve különböző eljárások, és a harmonizáció szintje is egyes tagállamoknak sokkal magasabb lenne. Mások pedig úgy gondolják, hogy ők veszítenek ezen, mert esetleg alacsonyabb lesz a küszöb, mint ahol jelenleg van náluk. És ez valóban fontos a fogyasztó számára a bizottság a hatástanulmányban tanulmányozta ezeket a változásokat, és hasznos információkat kaptunk a bizottságtól. Készítettek egy mellékletet, amiben szerepel az egyes tagállamokban jelenleg érvényes helyzet, és a bizottság igyekezett segíteni bennünket abban, hogy megértsük, hogy ez az irányelv tulajdonképpen mit is változtatna a nemzet, jelenleg érvényben lévő nemzeti szabályokon a fontos a fogyasztói szerződés, és mi az, ami nem változtat, az a polgári jogi lehetőségek, illetve eljárások, ezek nem változnak, de a fogyasztói szerződés az más lenne. Tehát ebből számos kérdés vetődik fel. Tehát én szerettem volna csak önöket átfogóan tájékoztatni, illetve hogy milyen irányban gondolkodunk. Lesz egy meghallgatásunk március másodikán, és minél több érintett felet szeretnénk meghívni erre a még hátralévő rövid időben és egy online ö, konzultációs lehetőséget is szeretnénk megvalósítani a weboldalunkon, ahol a fogyasztói szervezetek, érintett személyek válaszolhatnának bizonyos kérdésekre, nem csak azt, hogy tetszik vagy nem tetszik a tervezett jogszabály, hanem véleményük szerint hogyan lehetne rajta javítani mert mi ugye azt tűztük ki célul, amit mi gondolunk fontosnak, és minden piacon minden kereskedő megfelelő térhez juthasson és fontos, hogy senki se érezze magát diszkrimináltan, amikor a termékhez vagy szolgáltatáshoz kíván hozzájutni, vagy azt kívánja értékesíteni. Tehát felvázoltam a háttérképet, és gondolom, hogy a munkacsoportból is, meg talán más képviselők is kívánnak hozzászólni, és elmondják, hogy mi a véleményük ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban és aztán az ütemtervről is beszélhetünk, hogyha kívánják ezt kommentálni. Mindenképpen visszük tovább ezt a munkát, és plenáris elé szeretnénk vinni, majd aztán állásfoglalásig. És aztán a bizottság. Äh, köszönöm elnök asszony, és köszönöm a bevezetőt. Nagyon nehéz témába, amelyet még ebben a ciklusban kell kezelnünk. A munkacsoportban Malcolm Harbour, aki nincs most itt, szintén kezelt, hogy segített felvetni néhány nehéz pontot, témát, amelyek így tisztázódtak. Egészében véve nagyon konstruktív együttműködésről adhatok számot, és nagyon hálás vagyok ezért, és így módon könnyebben tudtuk kezelni ezeket a nehéz pontokat, és még javítottuk az eljárás vonatkozó javaslatokat. Először is azt szeretném elmondani, hogy alapvetően az Európai Bizottság meggondolását, megközelítését, miszerint a négy érintett irányelv hatás, hatáskörét harmonizálni kell, és az egyes irányelvek között harmonizálni kell, és ugyanakkor bizonyos joghézagokat be kell zárni, a nemzeti jogszabályok alkalmazása és az európai irányelvek alkalmazása között. Arra is utaltunk, hogy a ö, bizottság az egyes nemzeti jogszabályok, illetve az irányelvek kapcsolódásáról egy mérleget készített. Elviekben el tudom fogadni a bizottság javaslatát, és itt azt is látunk kell, hogy a belső piac hitelességét kell megőriznünk. Nem lehet azt mondani, hogy egyrészt belső piac mellett érvelünk, aztán, hogyha egy nemzeti jogszabály e, egy héttel később kerül bevezetésre, akkor az, egészet, az egész csomagot újra gondoljuk. Ugyanakkor a másik oldalra is érvényes ez, a javaslatot ezért kell kritikailag megvizsgálnunk, mert nagyon sok esetben forró témákat érint. Nem feltétlenül kell tehát nem mindig sikeres tudni a európai jogszabályok nemzeti jogszabályba való átültetése. A munkacsoportban nagyon nagy volt a követelmény, hogy több mint 20 nemzeti jogszabálykört adaptációját, javaslatait kellett mérlegelnünk, és a most eh, választott megoldás az az, hogy megoldás, eh, meghallgatás eh, eljárásával élünk, amely aztán lehetőség szerint egy állásfoglaláshoz vezet, a, a plenáris fogad el sikeresnek ítélhető, és még egyszer mondom, alapvetően támogatni tudjuk az Európai Bizottság javaslatát, azt azonban nem tudjuk még előre, hogy milyen irányban lehet majd tovább javítani ezt a munkát, ezt a folyamatot. Fontos, hogy a tagállami kormányok konstruktív javaslataira támaszkodjunk, és az érintettek javaslataival szemben is nyitottak legyünk, és ne csak és az is fontos, hogy a tagállamok ne csak egocentrikus, önzőt szempontjaikat igyekezzenek érvényesíteni, hanem közösen, velünk közösen igyekezzenek olyan megoldást találni, amelyek a vállalatoknak és a fogyasztóknak is hasznára válik. Good. Rendben, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez nagyon konstruktív volt. Fortó asszony következik. <coughs> Annak tükrében, amit eddig végeztünk, nagyon nehéz bármit is hozzátenni ahhoz, amit Schwab úr mond, elmondott. Egy dolog valami egy kicsit veszélyes, erről délelőtt már volt szó. Ha van egy olyan katalógusunk, ami felsorolja a különböző tagállamokban lévő különbségeket, például Franciaországban a fogyasztók azért nagyon jó bánásmódban részesülnek, hogyha a különböző privilégiumainkból itt-ott le kell csipkedni, akkor ez már is rosszul indul. Nagyon meg kell nézni, hogy a valami előnyt feladunk, milyen előnyt kapunk cserébe, és nem szabad az előnyökhöz hozzányúlni. Azt hiszem, Fortó asszony, hogy a kérdés mindig az, hogy az érdekek közötti egyensúlyt hogyan tudjuk megtalálni. Pontosan emiatt folytatjuk a vitát hogy mit lehet elérni a fogyasztók és a belső piac szempontjából. Rule elszonyon is akar szólni? Csak annyit szeretnék elmondani, Fortu asszonynak címezve röviden, hogy itt arról van szó, hogy a tagállamok kell meggyőzzék a saját nemzeti parlamentjeiket, ők tudják pontosan, hogy mi változik az irányelv révén, mi javul, mi romlik az adott tagállamban, és így tudjuk megnyerni ezen az úton az esetleges támogatásokat. Ezért van pótolni valónk ebben a munkában, a bizottság mérlegelése is ez irányba hathat. Tehát nem lesz egyszerű ez a munka, de ezen az úton kell járnunk, mert van, aki nyer, van, aki veszít. A fontos az, hogy átlátható legyen ez a mérleg, és a tagállamok itt tudják megnézni, megvizsgálni, hogy hol van pótolni valójuk. Weiler asszony. A bizottság azt láthatja, hogy a parlamentben az eljárások kapcsolatban nagy az egyetértés. És van még egy pont, elnézést, majdnem minden hallottam a mondandójából, csak az első mondatot nem, azonban van egy pont, ahol nem szabad az időnyomásának engednünk, nevezetesen az, hogy az európai választások ne tegyék elhamarkodottá a döntéseinket. Kicsit, hogy sorokba szorítva érezzük magunkat, hiszen az érdekek nagyon gyúlékonyak, robbanékonyak, és mindenféle szövetségek, szervezetek megkerestek bennünket írásos formában is. E, mindezek fényében azt hiszem, hogy a választások után volna jó napirendre tűzni ezt a kérdést megint, és akkor nyugodtan tovább folytatni a munkát. Tehát a menetrend nagyon fontos, és afelől sem vagyok teljesen biztos, hogy ez a március elején szervezett egyetlen meghallgatás elégséges volt-e hiszen azon például én nem, vehet, nem tudtam részt venni, mindannyian részt vettünk ugyanakkor, e kérdésben mindannyiunkat érint a, a fogyasztópolitika, ezért szerintem lehetséges volna, hogy ősszel vagy az egyes frakciók körében, az én frakcióm például lehetségesnek tartja ezt, hogy egy saját meghallgatást, vagy legalább méreható vitát folytasson. Tehát az Európai Bizottság felé mondom még egyszer azt, hogy nem szabad hagynunk, hogy az időszorítása elhamaratottá egy a döntést. Um, Mr. Angelakis. Angelakis úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két észrevételem van, először is az elvel kapcsolatban. Minden harmonizációs törekvést üdvözölni kell, mindaz, ami javítja a határon átnyúló kereskedést, az jó, de mi fogyasztóvédelemmel foglalkozunk, tehát a fogyasztók érdekét kell elsősorban figyelembe vennünk. Ez a mi szakbizottságunknak az exkluzív kompetenciája. Az irányelvvel kapcsolatban azt látom, hogy egyes területeken visszalépünk, legalábbis annak alapján, amit megértettem abból, amit a kollégák kollégák mondanak. Jelenlegi rendelkezések, amik megvannak az egyes tagállamokban, például a garancia ügyében, a termékszavatosság vonatkozásában, vagy például az alkatrészek ügyében amit egy-egy termékhez szükségesek. Amikor egy termék egyik vásárlótól átkerül egy másik vásárlóhoz, fogyasztóhoz, akkor a termék elveszíti a garanciát, a szavatosságot. Ez is egy nagyon fontos kérdés, ezzel is foglalkozni kell. Jobb lenne, hogyha lassabban haladnánk. Jó, van a választási kérdés, de és nagyon odafigyelnek az állampolgárok a fogyaszt fogyasztói kérdésekre vannak elvárásaik velünk szemben. Tehát, hogyha a kérdés lényegével foglalkozunk, akkor ezeket pontosítani kell, és érdemes ezekre rávilágítani. Válaszasszony! Dana Wallis, köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, ki kellett mennem egy kicsit az ülésről, úgyhogy a vita elejét sajnos nem hallottam, és ezt is sajnálom, hogy nem voltam ott a munkacsoport ülésen ma ugyanis Norvégiából utaztam vissza, az az igazság, hogy ennek ugyan semmi köze nem volt a fókavadászathoz. Nem hallottam a vita elejét, úgyhogy nem tudom, de remélem, hogy nem volt olyan elképzelés, hogy ne tartsunk meghallgatást, ugyanis a jogi bizottság szempontjából és saját véleményem alapján is úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha tudnánk folytatni a munkánkat, és hogy még a választások előtt meghallgathatnánk a különböző szakértők véleményét a fogyasztói jogok témájában, úgyhogy mindenképpen azt javasolnám, hogy igenis tartsuk meg a javasolt meghallgatást. Azt hiszem, hogy ez igen fontos. Webstream, I forget, sorry. Okay, um... Igen, rendben. Akkor a bizottságot kérném meg, hogy szóljon, és válaszoljon az egyes elhangzott megjegyzésekre. Köszönöm, elnök asszony. az ön elemzésének pontossága, világossága után egy kicsit bizonytalan voltam, hogy hozzászóljak-e vagy sem. Egyetértek mindennel, talán egy aprócska pontosításra volna szükség azzal kapcsolatban, amit ön utoljára mondott. Megpróbálom ezt elmagyarázni itt. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok bírálat érkezett a fogyasztói szervezetektől a javaslat ellen, és ez annak köszönhető, és talán ez a mi hibánk egyébként, mert nem tudtuk ezt az üzenetet világosan továbbítani, vagy a szövegből nem derül ki eléggé világosan, tehát ez egy túlzott értelmezése a nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos teljes harmonizációnak. Egy feljegyzés fogja ezt a komparatív táblázatot kísérni, amelyet készíteni kívánunk, talán az világosabb lesz. Itt az uniós vívmányok es- felülvizsgálat esetében egy alulról felfelé történő megközelítést próbáljuk próbálunk alkalmazni, és csak azokat a dolgokat harmonizáljuk, amelyeket a felülvizsgálandó irányelvek tárgyalnak. Például itt van a kötelmi jogi kérdés, ezt egyébként a hatástanulmányban is magyarázzuk. Tehát általános jogok, mint például hogyan jön létre a szerződés, ha megszegik a szerződés, szegési vétségek elleni büntetések, illetve szankciók. A szerződéstől való elállás lehetősége. Az irányelv alkalmazási körén kívül eső fogyasztóvédelmi kérdésekkel kell foglalkozni. Úgy gondoljuk, hogy amit most próbálunk tenni, az pontosan a fogyasztóvédelmi kérdések szintjét fogja növelni, viszont a nemzeti védelmi szintet nem fogja csökkenteni. A szabályok a fogyasztói kötelmi jogokkal kapcsolatos szabályok megőrzése, illetve harmonizációja lehetővé teszi továbbra is a fogyasztók számára, hogy a korábbi meglévő kötelmi joggal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekhez folyamodjanak amikor ezt a komparatív elemzést elvégezzük, illetve az ahhoz kapcsolódó fejezések, ezek eléggé világosak lesznek. Amit Fortó asszony mondott, ez nagyon közel áll a szívemhez. Elkerülhetetlenül persze, még ha valaki úgy gondolja, hogy a teljes harmonizáció csupán arra vonatkozik, ami az irányelv hatásköre alá esik, természetesen, illetve elkerülhetetlenül lesznek veszteségek, de nyereségek is egyes tagállamokban. Lesznek olyan tagállamok, amelyek bizonyos kérdésekben veszíthetnek, de más kérdésekben viszont nyernek. De a legfontosabb üzenet, és ez pontosan az az elem, amelyről az egész hatástanulmány szól, hogy a teljességében a fogyasztók nyernek, ezért a az üzleti vállalkozások számára költségeket csökkentjük, amikor egy hagyományos szerződést kötnek. Ugyanakkor viszont egy jogi előrejelezhetőségi helyzetet teremtünk, egy olyan környezetet, amely sokkal előbbre látható. Lesz olyan fogyasztó, aki úgy érzi, hogy ez a lehető legjobb fogyasztóvédelmi helyzet, például ha egy Dán fogyasztó úgy gondolja, hogy alapvető jogait védelmezik otthon megfelelően, akkor ezeket a jogokat exportálhatja például Olaszországba, hogyha ott vásárol. Köszönöm szépen. Rendben mondja az elnök akkor talán csak pontosítanám az eljárást, amelyben megállapodtunk már. Weiler asszony, értem az ön által felvetett aggályokat, de azt is el kell mondanom, hogy minden egyes alkalommal, amikor választások vannak, nem akarunk foglalkozni bizonyos kérdéseket, szerintem ezt abba kell hagynunk. Persze, nem lehet azt csinálni, hogy most a választások miatt valamiről nem szavazunk. Nyilvánvalóan a munkát el kell végeznünk, de én nem azért nem akarom sürgetni ezt a témát, mert választásaink lesznek, hanem azért, mert nagyon bonyolult jogi aktusról van szó, Úgyhogy időre van szükségünk, hogy jó munkát végezzünk, és biztosítsuk, hogy az érintett felek aggájaival megfelelően tudunk foglalkozni. Úgyhogy elfogadjuk a javaslat célját, tehát hogy biztosítsuk, hogy a kereskedők a belső piacon egyetlen szabálycsomaggal kell szembenézenek, ugyanakkor viszont a fogyasztóknak ez nem válik kárára. A nemzeti jogszabályokat tehát részletesen meg kell vizsgálnunk, nem próbáljuk meg az oz meg és uralkodj elvet alkalmazni, hanem meg kell néznünk, hogy ezen jogokkal kapcsolatban mi a valóság. Ugyanis a valóság, ami elméletben létezik, az nyilván különbözik egyes esetekben a gyakorlattól. Március másodikán lesz a meghallgatásunk. A munkadokumentum esetében pedig még nem lesz sem első olvasat, sem pedig módosítások. Lesz egy online konzultáció, egy internetes konzultáció, ott számos kérdés felmerül majd. lehetőséget akarunk biztosítani az érintett felek számára, hogy ne csak azokat a véleményeket fejezzék ki, amelyeket már hallhattunk, nagyon sokan azt mondták, hogy ők nem akarják ezt, mások azt mondták, hogy igen, eléggé megosztottak a vélemények, de szeretnénk az emberektől ötleteket, alternatívákat hallani. És ahogyan elmondtam, Megállapodtunk abban, hogy egy munkadokumentum lesz, aztán pedig egy szóbeli kérdés vitával, a bizottsággal, a plenáris ülésem. És ha állásfoglalás is lesz, hát ez mondjuk attól függ, hogy sikerül ebben megállapodni. Szerintem ez egy jó örökség lesz a következő parlament számára. Szerintem nem szabad befejezni itt a munkát. 2008-ban jött ez az ötlet, hogy foglalkozunk ezzel a témával, és tudják, hogy a leendő parlament pedig szuverén joga a leendő parlamentnek szuverén joga dönteni arról, hogy mely témákkal foglalkozik az előző parlamenti ciklusból. Teljesen mindegy, hogy tovább viszik azt első olvasatra, vagy elutasítják. Volis asszony pedig lesz a meghallgatáson egy olyan rész, amely kimondottan a jogi bizottsági kérdésekkel foglalkozik, és egy harmadik rész is lesz, amely a közös referencia kerettel, illetve a kötelmi joggal foglalkozik majd. És akadémiai professzorokat is meghallgatunk majd úgyhogy Bolis, asszony majd, Bolis asszonyjal majd egyeztetek, hogy pontosan mit is szeretne hallani ezen a meghallgatáson, hiszen a jogi bizottsággal megerősített együttműködésben dolgozunk. Más nem tudok mondani erről, szerintem igen fontos témáról van szó, és remélem, hogy a szakbizottság támogat abban, hogy ezen javaslat gyakorlati, pragmatikus aspektusaival foglalkozunk, ugyanis az érintett feleknek meg kell mondanunk, hogy a bizottság javaslatainak egy, egyes részeit miért fogadjuk el, miért akarunk módosításokat alkalmazni, miért akarunk kiegészítéseket egyes területeken. Szerintem ez az egyik legészszerűbb munka, amit végezhetünk ezen a területen. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Ugyanis, ahogyan mondtam, lesz egy meghallgatás hamarosan, szakértői tanulmányokat fogunk meghallgatni, és lesz egy online konzultáció is. Nagyon sok érdekes perspektívát hallhatunk majd, és ezt pedig a munkadokumentumba össze tudjuk foglalni. Ezt a titkárság fogja elkészíteni, és aztán pedig visszakerül ez a szakbizottsághoz vitára, de ahogyan mondtam már, az munkacsoportban is szívesen meghallgatjuk az egyes véleményeket. És inkább már előre szeretném hallani ezeket a véleményeket még a munkacsoportülések előtt. Hogyha más valaki nem akar ezzel szólni, ezzel kapcsolatban szólni tanács, nem, úgy látom, hogy nem. Ugyanis tudjuk, hogy a tanácsban is nagyon lassú az előrelépés ebben a témában Weiler asszony akar szólni még? Csak egy rövid kérdés erejéig. Hogy néz ki a helyzet? a meghallgatás után lesz egy munkadokumentum, ugye, de aztán milyen menetrend szerint haladunk tovább? Igen, egymást követően fogunk dolgozni ezekkel a témákat, tehát a, meg lesz a meghallgatás, és egy munkadokumentumot fogunk elkészíteni március 31-e a határidő a munkadokumentum elkészítésére. Az egyes specifikus kérdéseket meg kell vizsgálni, amelyek felvetődnek egyrészt az online konzultáción és a meghallgatás során. Ezeket kell majd aztán beleépítenünk, és abban is egyetértettünk Gargáni elnök úrral, mert Valisz is tagja a bizottságnak, hogy mm, tehát itt gyakorlatilag tandemban dolgozunk a jogi bizottsággal és ezért az ő álláspontjuk is ismert. Hát akkor tulajdonképpen ezt a vitát le is zárhatjuk. Jóval korábban fejeztük be, mint szoktuk. Ez nem szokásos, mert általában mindig késésben vagyunk, de elég gyorsan sikerült ezeket az ügyeket lezárnunk. Miután Vegyó asszony itt van, szerettem volna, hogyha a módosító indítványokkal is foglalkozunk a betegek határo, jogai határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások terén kérdéskörben. Nem szabad, hogy hasonló gyors munkát végezzünk, hogy mert ha jól tudom, akkor elhalasztották a szavazást, de ezt majd talán meg tudják nekem erősíteni, és a jogi bizottságtól kértünk szakvéleményt is a betegjogokkal kapcsolatban. Tehát van valamennyi időnk arra, hogy megnézzük a módosítókat, anélkül, hogy munkát végeznénk a koordinátoroknak, az árnyék jelentéskészítőknek van idejük, hogy egy kicsit ebben elmélyedjenek szeretném azt is elmondani, hogy Uszki úrral is foglalkozunk ezzel, de még nincsen megállapodás, semmiféle megállapodásra nem sikerült jutnunk a kompetencia kérdésekben és a ö, megerősített együttműködésében. Tehát szeretném ezt a problémát, ezt a kérdést megoldani Galeoti úrral, Uszki úrral, mert szerintem ez nagyon fontos, fontos hogy ezek a területek, amelyek a szakbizottságunk kompetenciába tartoznak, ezek megfelelően tükröződjenek. Vernyó asszony, adjak akkor szót, hogy elmondja a véleményét ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök azoknak a híreknek, amit az imént mondott el. Ez nagyjából a mi bizottságunk kérésének megfelelő hír. Ha környezetvédelemmel tudunk tovább dolgozni, az nagyon jó lesz. Ma tudtam meg, hogy a foglalkoztatási bizottságnak is kellett volna szavazni a délelőtt, de nem szavaztak, és az Ekon bizottság ugyancsak elhalasztotta a szavazást. Tehát továbbra is ott vannak azok a problémák, amelyeket, ahogy ön is mondta, sosem sikerült rendezni, ezek a kompetencia problémák. Megkerestük a jogi szolgálatot, és ők azt mondták, hogy március 3-ára mondják meg a véleményüket. Március 2-án akartunk szavazni, tehát akkor nekünk is el kell halasztanunk a szavazást. Szerintem a koordinátorok és a bizottsági elnökök majd maguk megállapítják az időpontot, és ezt mi meg fogjuk tudni minél előbb, vagy pedig további halasztást választásra kerül majd sor. Nekem más gondjaim vannak, ezt szeretném megosztani, és itt teljesen elfogadható hisz lényévén, hogy ez egy nagyon bonyolult ügy, 27 tagállam van, 27 különböző egészségügyi rendszer, tehát rendkívül bonyolult ez az ügy. 371 módosító indítványt kaptunk a különböző frakcióktól. Az egyetlen probléma, amivel jelenleg vagyunk, hogy még egyetlen egy módosító indítványt sem kaptunk meg fordításban. Én tudok dolgozni a francia, a spanyol módosítókkal, de az összes többi esetében már sokkal kínosabb a helyzet. Nem tudom, hogy hogyan lehetne komoly érveket kifejteni, anélkül, hogy ismernénk valamennyi módosító indítványnak a valódi tartalmát. Látom, hogy Roy Thomas itt van, Tiszen asszony, aki ugyancsak sok módosított terjesztetben nincs is itt, Márti is, tehát eh, sokan, akiknek módosítóik voltak, nincsenek itt, eh, fordított anyag nincs, akkor egy másik időpontra lesz szükségünk. Azt javasolnám a munka megkönnyítése érdekében, hogy szerintem egy-két napon belül meg lesz a fordított anyag, és valamennyi árnyékjelentés jelentés készítővel készítsünk a jövő héten egy, tartsunk egy megbeszélést, csütörtökön 19-én esetleg délelőtt, mert itt vagyunk Brüsszelben plenárison, 9-től 10-ig lenne jó ez a megbeszélés, még a szavazás és az ünnepélyesülés előtt, mielőtt a cseh elnökséget köszöntjük. Nem szeretném tovább húzni az időt ezzel, és nem kívánok tovább foglalkozni. Várjuk a jogalapot. Aztán ott van egy másik probléma, ami ugyancsak nem került megoldásra, és talán ezzel is kellene még foglalkoznunk, hogyha már ismerik az összes módosító tartalmát. Nekem az ötös cikk okoz problémát, a tagállamok felelőssége. Egyesek azt mondják, hogy semmi gond a tanács szintjén, mert a tagállamok úgyis egyetértenek. Én más dolgokat is hallottam, nevezetesen a tagállamok nem feltétlenül értenek mindenben egyet, és az ötös cikk 11-es cikkel kapcsolatban a különböző kezelések, hogy most a kezelés helyszíne szerinti ország, vagy a lakhely szerinti ország a domináns, és mindig ugyanezek a kérdések vannak, hogyha végignézzük a módosításokat. Mi minősül kórházi kezelésnek, illetve az előzetes engedélyezés szükséges-e, nem, milyen korlátok között, illetve az előzetes információkérés szükséges-e vagy sem azt hiszem, hogy ma nem lehet komoly vitát folytatni, nagyon sajnálom, de nincsen fordított anyagunk. Nagyon kényes kérdésről van szó, Rojtom azt, hogy nagyon sok módosítót nyújtott be, szerettem volna ezeket megnézni, de egyáltalán egy szót sem értek belőlük, Tyson asszonyéból sem, tehát ez van. Akkor hadd szóljanak az árnyék. Hadd szóljanak az árnyék előadók. Először Schwab úr. Igen, nem Burke úr vagyok, de Burke úr ötkor befut majd, ha az így rendben van. De azért, amennyire lehet, igyekszem beugrani helyette is a néppárt nevében. Daniel asszony, illetve a belső piaci szakbizottság, illetve a illetékes könyvefegyelmi szakbizottság nevében elmondani. Először is úgy gondolom, hogy a már elkezdett munka munkát észszerű sikerre kell vinni, és azok a játékok, amelyeket egyes felek most űznek egy nappal a tervezett népsz, a szavazás után ö, belekapva a szövegbe, vagy visszatartva az, a egyes szakbizottságok álláspontját, szerintem értelmetlenek ezek a játékok. Mert itt egy az európai belső piac és a fogyasztók érdekét veszélyeztető dolog ez. A módosítók nagy számát láttam ugyan, tartalmuk, hát mindegyiknek nem ismerem, de fontos, hogy a szolgáltatási irányelv hatáját belássuk, és ennek fényében mielőbb szavazásra vigyük ezt a kérdést. És másodszorban frakciónk számára világos, hogy köztes utat kell találnunk a tagállamok érdeke, figyelembevételével csak úgy, amelyek különféle okoknál fogva nehézségekkel bírnak az egészségügyi rendszerek fenntartásában. Egyes államokban kevés a munkaerő, és ezért más tagállamokban vagy az EU-n kívülről próbálnak munkavállalókat oda vonzani. Másodszorban vannak olyan rendszerek, amelyek túl sok pénzt költenek, gyenge teljesítményt produkálva. Tehát itt a tagállamok illetékessége végső soron az, hogy az egészségügyi rendszereket fenntartják és működtessék. Ugyanakkor ez az irányelv nem használható arra, hogy a, az Európai Unió van az Európai Bíróság által a betegjogokra vonatkozó határozatokat alássák. Alássuk ezen, ezek alapján. Az európai választások előtt ugyanakkor nehéz a helyzet, mert hogy a tagállamokban működő kollégáink kell, hogy kifejtsék, hogy miért kell a betegek és a fogyasztók jogait magasabbra sorolni, mint a tagállami intézmények érdekeit. Ezzel szemben nincs alternatíva, alternatíva ezért remélem, hogy a megindult folyamat a jelentéstevő vezetésével levezényelhető lesz, és az egyes az vonatkozó szavazás olyan kompromisszumra visz majd, amely révén a végén fenntartható az, amit az Európai Bíróság a ö, betegjogokról kimondott döntéseiben. Jól tudjuk, hogy egy sor ilyen döntés született, és csak egy százaléka ezeknek az ügyeknek határon átnyúló ügylettel kapcsolatos, így módon szerintem teljesíthető a kitűzött cél, és tudnék mindenki érdeke, hogy a betegek joga érvényesüljön, és ez nem feltétlenül csak a pénzügyi helyzet függvénye, hanem a jó betegellátás alapköve is. Okay, uh, Mrs. Rhys jorgensen Jorgensen asszony. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony köszönöm Vernyó asszonynak is, és csak azt uh, ismételhetem el, amit ön is elmondott, hogy uh, értelmetlen ma vitát folytatni, mert nincsen előttünk fordított anyag, én is néhány nyelvet beszélek, de például hollandul, flamandul nem tudok dolgozni az anyaggal. Hát egy kicsit boldogtalan vagyok ettől, de hát nagyon sok időt folytattunk ezzel. Most kellene a részletekbe menni, ezeket kellene megvitattunk és kompromisszumra jutni. És ezt nem tudjuk mindaddig megtenni, amíg nincsen fordított anyagunk. Nem eh, kívánom eh, megismételni, amit elmondtam a módosítóinkba, mert amíg nem fordítják le, addig nem tudunk dolgozni. Én csak annyit mondanék, hogy remélem, hogy a határidőt tartani fogjuk, és olyan határidőt, hogy még a eh, választások előtt szavazásra kerülhessen sor. Ez minden vannak, akik próbálják ezt a mm, ütemtervből már kiszorítani. De egy hetet csúszhatunk, de többet nagyon kérem, hogy ne csúszunk, mert akkor probléma lesz, és ezt a rendkívül fontos jogszabályt még el kellene fogadnunk, illetve szavaznunk kellene róla, mielőtt választásokra kerül a sor. Köszönöm. Mrs. Rula not here. Francia lesz Teljes mértékben egyetértek mindenkivel, aki előttem szólt ennek ellenére itt a lehetőség, hogy meghallgassuk egymás véleményét, mert van tolmácsolás, és az egyik típusú módosítókra szeretnék összpontosítani, ami éppen a szabályok tisztázására irányul, hogy az a beteg, aki mielőtt igénybe venné a szolgáltatást, a saját biztosítójával vagy fe, ö, fel kell, hogy vegye a kapcsolatot, és ezzel kapcsolatban még a igaz, az, hogy még a nem mindegyik módosítóval lefordítva, de ö, van egy feltételezés, a bizottság azt mondta volna, hogy a ö, páciensnek nem kell előzetes engedélyt kérnie, de ö, kórházi kezelés esetén, ami annyira költséges lenne, hogy a biztosítási rendszernek problémát okozhat, ott igenis szükséges lenne az, hogy a beteg előzetesen felvegye a kapcsolatot a biztosítóval. És ennek próbáljuk a megfogalmazását megtalálni, hogy ne, ugye az orvosnak kell eldönteni, hogy kórházi ellátásról van-e szó, vagy miről, de mégis egy világos szabályra lenne szüksége az orvosnak is, hogy mely esetekben kell a ö, biztosítójától a saját egészségügyi rendszerével kapcsolatot felvenni és engedélyt kérni és hogyha valaki legalább egy éjszakát kórházban tölt, az mindenképpen kórházi ellátás, valószínűleg ebben megállapodhatunk, valamint a nagyon szakosított ellátások is ide tartoznak, és én azt mondanám, és kivenném a szakosított kifejezés, hanem inkább azt mondom, hogy a nagyon drága ellátás. Itt nem az a kérdés, hogy mennyire nehéz egy bizonyos orvosi ellátást vagy kezelést kivitelezni, az a kérdés, hogy mennyibe kerül. És a költségeit, illetve annak a, ezt mindenképpen a betegbiztosítónak kell eldöntenie, hogy az mennyire drága, és tudja-e vagy sem vállalni. És minden egyes tagállamnak lehet egy listája azokról a kezelésekről, amelyek ide tartoznak. Mert ugye az orvostudomány is változik, szakértők szerintem sosem fognak megegyezni, saját tapasztalatból beszélek, tehát minden tagállamnak meg lehetne a saját listája, amiben a saját pénzügyi plafonját meghatározza, és ez minden orvosnak és betegnek is világos lenne, illetve a betegbiztosítóknak is. Tehát megmondanák, hogy mennyi az a maximum összeg, amit vállalni tud. És hogyha az összeg meghagyja ezt, az mindenképpen egy jel a páciensnek, hogy fel kell vegye a kapcsolatot a beteg biztosítójával. Ez a célja az én módosítomnak, ami szerintem ezt a problémát kezelni tudná. Tehát nem, hogy ne kényszerüljünk rá arra, hogy meghatározzuk, hogy mik a szak, ö, ellátások, ahol a tagállamok meg a szakértők sem tudnak eh, megegyezni, hanem a tagállamok egyszerűen eh, pénzügyi eh, formában határoznák meg, hogy milyen összegnél kell felvenni a kapcsolatot, mert egyébként nem fedezik az összegeket. És szerintem itten a bizottság jól ellátja szerepét, felügyeli azt, hogy ez a plafonösszeg jogosan kerüljön meghatározásra. Nyilvánvaló, hogy talán Romániában vagy Csehköztársaságban alacsonyabb lesz ez a plafonösszeg, mint amennyi lesz mondjuk Németországban vagy Franciaországban, de ez érthető, és ez jelenti azt, hogy milyen összegig vállalja a költségek terhe fizetését a ö, páciens számára, aki a lakóhelye szerinti országban rendelkezik biztosítással. És még egy dologról szeretnék szólni, ez pedig arra a javaslatra vonatkozik, ami egy rendkívül bonyolultan szerepel ez az irányelvben, Vernyó asszonynak arról a javaslatáról van szó, amelyik arra irányul, hogy az elején egyszerűsítsük a szöveget, de kivette a referenciákat, a hivatkozásokat, az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteire történő utalásokat. És a most az a kérdés, hogy melyik irányelvet vesszük figyelembe. Szerintem a bizottság álláspontja teljesen világos, és csak akkor tudjuk módosítani a ö, bizottságnak a ö, az álláspontját, hogyha az 1481-es rendelet alapján járunk el. Egy olyan végrehajtási rendeletről van szó, ami miatt szerintem a bizottságnak az álláspontja helyes. Van, lesznek még további módosítóim is, de ez a kettő, ezek elvi jelentőségűek, és szerintem jobban kell még foglalkoznunk ezekkel, hogy konszenzusra jussunk. Köszönöm. Okay, um, have... Rendben, Gebhard asszony következik. Yeah, Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy ilyen későn futottam be, de nagyon fontos megbeszélést kellett lefolytatnom. Úgy gondolom, hogy már eleve nehéz helyzetben vagyunk. Nagyon összetett téma, nagyon nehéz téma. Ez 400 módosítója csak a mi szakbizottságunkból, amelyek még nem kerültek lefordításra. Így módon igazat adok azoknak, akik azt mondták, hogy nem tudtuk még érdemben tárgyalni egy kérdésben, úgyhogy mindenképpen kell még egy napi rendi pontot majd később erre szánnunk. Úgyhogy én is csak most kaptam meg ezeket, semmi időm, még, még csak átfutni sem volt időm ezeket, és a jelentéstevő is ugyanebben a helyzetben van. Ez is nehézé teszi a dolgot. Úgyhogy még erről majd vitázunk kell a jövőben. Szeretnék egy pontról szólni, amelyet nem én terjesztettem be, Ugye számokat minden nyelven el tudok olvasni, és itt a jogi alapra vonatkozó számokról szeretnék szólni. Kérdéseket kell feltennünk a jogi alappal kapcsolatban. Az Európai Bizottság, és mi is elmondottuk, hogy két lehetőség van a téma megközelítésére. Vagy nagyon szoros keretek között tesszük ezt, és csak a beteg mobilitásról vitázunk, és akkor a 95-ös cikk nem a megfelelő jogi alap, hanem a 152-es számú cikk lesz a megfelelő. Az első ciklusban, amikor először a jogi szakbizottságban a jogi alapokkal foglalkoztam, az akkori vita során tájékozottam a felől, hogy legspeciális alapján kell kiindulnunk. Tehát ha egy konkrét kérdése vonatkozóan van egy konkrét jogszabály, akkor azt kell alkalmazni, és abból kell levezetni a többi szabályozást, és csak ami nem illeszkedik ebbe a jogalapba, arról kell külön jogalkotási lépéseket előrányozni. Tehát ha csak kizárólag a beteg mobilitással mozg, mozg, foglalkozunk, akkor a 152-es cikk alapján kell állnunk. Vagy, és ez van az általam választandó megoldás, az szolgáltatás irányelv kapcsán egy átfogó koncepciót kéne kidolgoznunk a egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozóan, és akkor a 95-ös cikk alapjára kell helyezkednünk. De akkor egy teljesen más tervezetet követelne meg, egy teljesen más szöveget kéne létrehoznunk, erre való hivatkozással. Azonban most nem ez a helyzet áll fenn. Aztán van egy sor képviselőtársam, akik különféle ö, gondolatokat vetettek fel, a 16-as, a 62-es, a 308-as cikkpont, a 137-es cikk azok a jogi alapok, amelyeket még ugyan bedobtunk ebbe a körbe. Tegnap a koordinátor külésön tájékozottam fel, hogy az illetékes bizottság, az a környezetvédelmi, a Juri bizottságot bízta meg azzal, hogy vizsgálja meg pontosan melyik jogalap a helytálló tehát az 59-es, és az 52-es, hogy a kettő kombinációja merülhet fel. Észszerű volna, ha a mi szakbizottságunk a sokféle potenciális jogalap fényében, amelyek most itt fennforognak, a, szintén a Júrihoz fordulna, feltéve a kérdést, hogy ők mit gondolnak a helytállógi alapról. Ez azt jelenti, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság arra kérte a Jurit, hogy március harmadikáig éljen válaszsal. Ami szavazásunkat március másodikára terveztük. Azt javasolnám a fentiek alapján, hogy mi is toljuk el a határidejét, hogy március 33-ára már megkapjuk a válaszokat az általunk feltett kérdésekre, és azok ismeretében tudjunk megfelelő módon szavazni. Semmi értelme annak, hogy itt össze-vissza keresgélünk a szerződésekben a megfelelő jogalapot meghatározandó, helyén valóbb, hogyha a júri szakvéleményre támaszkodunk. Ez egy olyan kérdés, ami számomra nagyon fontos, és ahogy tegnap elmondtam a koordinátorok ülésén, felül kell vizsgálnunk ezt a kérdést, hogy döntést tudjunk hozni a jogalapot illetően. A, a felettünk álló kér, kérdésekkel kapcsolatban az a kérésem, holott még nem tudjuk, hogy milyen 400 módosító tartalma, az, hogy tegyük azt, amit az Európai Bizottság előirányzat, azaz, hogy csak a beteg mobilitással foglalkozzunk, és töröljünk mindent ebből az irányelvből, ami a szolgáltatások szabadságával kapcsolatos. Mert az úgyis benne lesz a kölcsönös szakmai bizonyítványok kölcsönös elismerésében, vagy szakmai képesítések kölcsönös elismerésében vonatkozó szabályok, úgyis gondoskodnak azokról. Tehát csak a szolgáltatások szabadsága és a vállalatalapítás szabadsága kívül kell maradjon ezen a körön. Korlátozzuk tevékenységünket a betegmobilitás konkrét kérdésére, és arra miképpen tudjuk garantálni azt, hogy a polgárok azon jogokat, amelyeknek itt megadottak, ki is tudják fejteni, ahogy ezt az Európai Bíróság határozatai is megkövetelik. Anélkül a veszély, a, a veszély elkerülésével, hogy a tagállamokban működő rendszereket megkérdőjelezzük, mert ugye ez nagyon komoly ügy volna. Egy dolgot tudnék világosan kell látnunk, ha jogalkotással élünk e területen, akkor ugye ismernünk kell azokat a szociális rendszereket, amelyek részben a tagállamokban nagyon nehéz helyzetben vannak, a demográfiai helyzetből adódóan is. Ezt erre tekintettel kell lennünk. És arra is, hogy az egészségügyi szolgáltatások egyetemleges, egyetemes szolgáltatások az egzisztenciális ellátás körébe tartoznak, olyan szolgáltatások tehát, ahol minden, amelyeket mindenhol magas szinten színvonalon kell kínálni. És tehát az Európai Bizottság javaslatában levő jogokat, például azt, hogy egy polgár egy másik államban kapjon kezelést, és a, otthon a finanszírozás igényeivel élhessen a beteg alapokból, vagy a TB alapokból. Nem mindenki számára nyitott ez a lehetőség. Arról kell tehát gondoskodnunk, hogy a szolgáltatások helyben legyenek elérhetőek. És ahol különleges esetek vannak, ott kell garantálnunk a nyílt a, a, a rendszer nyílt volt át. És ebben teljesen értetek Rajtova asszonyal. Hogy ezt pontosan hogyan tesszük, azzal kapcsolatban újra meg kell vizsgáljuk a javaslatokat, és hogyan az, hogy miképpen tudjuk biztosítani ezeket a jogokat, és ennek alapján előkészülnek a megfelelő döntést, ez volna a előrelépés megfelelő módja. Jörgenzen asszonynak még egy dolog. Ma nem akarok, nem akarok megállapítani azt, hogy mikor szavazzunk. Tudom, hogy itt eltérőek a vélemények. Én nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy mindenképpen ki kell erőszakolnunk a jövő hónapban egy szavazást, és első olvasatban el kell fogadnunk a parlamentben ezeket a javaslatokat, anélkül, hogy tudnánk pontosan milyen kihatásokkal lesznek ezek. Ha persze működik a dolog, akkor egyetértek a dologgal de ne kössük meg előre magunkat, ne kötelezzük el magunkat előre. Mert hogy az állampolgárok egészségéről van szó, az állampolgárok jogairól van szó, a betegek jogairól és védelméről. És itt nagyon körültökentően kell megvizsgálnunk a következő lépéseket. Nekünk politikusoknak ez a feladatunk, ez nagyon világos, más megoldást nem elfogadható. Tehát, ha megy a dolog, elfogadom a tovább lépést, azonban előre nem lehet kötelezettséget vállalnunk, mert akkor könnyen csúszós talajra kerülünk, és pontosan ö, oda jutunk, amit el akarunk kerülni, a polgárok azt mondják, hát ezt az Európát pont nem akartuk. I've got to, I've other people on the list. I'll bring you in afterwards. Mr. Mr. Ferreira. Hasse Ferreira úrnak adom most meg a szót. Én úgy gondolom, hogy ezek az előírások nagyon fontosak. Igen, összetett témáról van szó, a betegjogokról, hogy Európában utazhassanak, ez szerintem egy igen fontos jog, de figyelembe kell vennünk a gyakorlatban, hogy ez milyen kihatással lesz a nemzeti egészségügyi rendszerekre, a társadalombiztosítási rendszerekre az összes országban, illetve arra tényre is gondolnunk kell, hogy nagyon sok ország ennek megfizeti a költségét. Ha nem dolgozunk óvatosan tehát, később fokozódhat, bonyolódhat a pénzügyi rendszer, az és aznak pedig kihatása lesz a gazdasági rendszerre. Hogyha figyelembe veszük a jelenlegi helyzetét, kritikus helyzetét a világ pénzügyi rendszerének, idézőjelbe tehetjük azokat a szociális vívmányokat, amelyeket évtizedek során sikerült elérnünk. És ez fog megtörténni, hogyha nagyon hogy ha túl gyorsan haladunk, ha nem vagyunk eléggé pontosak, szigorúak. Nagyon sok problémát teremthetünk az európai társadalombiztosítási rendszerekben, hogyha nem járunk el megfelelően. Ez nagy mértékben hasonlít ahhoz, ami a szolgáltatási irányelvvel történt. Olyan téma ez, amely nagyon foglalkoztat mindenkit, rendkívül fontos téma ez, és önhöz most egy fel, felhívást intézek, mivel én magam is a társadalombiztosítással dolgoztam, és az portugál parlamentben az egészségügyi bizottság elnöke voltam, magam is beteg voltam néhány alkalommal, ezért el kell mondanom, hogy különlegesen körültekintőnek kell lennünk, nagy figyelmet kell fordítanunk a témára, a koordinátorasszonynak és a jelentéstevőnek pedig gratulálok. Még két kolléga szeretne szólni, Risz Jorgensen asszony és Rojtov asszony. Mm-hmm. Uh, Köszönöm szépen. Csak szerettem volna egy megjegyzést tenni a jogalappal kapcsolatban. Értem én, hogy a Környezetvédelmi Bizottság azt akarta, hogy beszéljük meg a jogalap problémáját, de nem tudom, hogy még egyszer le, kérdést kellene intéznünk a jogi bizottsághoz a jogalappal kapcsolatban, hiszen hogyha már van egy papor, papírunk arról, hogy elnök, nem kell jogi véleményt kérnünk, de azt hiszem, hogy Gebhardt asszony azt mondta, hogy meg kell nézni, hogy milyen kihatása lesz a jelentésünknek. Biztosítanunk kell ugyanis, hogy a rendszerbe beilleszkedünk, képviselő. Jó, akkor ez rendben van, aztán a következő dolog, és nagyon örülök, hogy Gebhardt asszony azt mondta, hogy a polgárok jogai a bírósági döntések alapján meg, ezeket a jogokat meg kell őrizni. Aztán pedig azt hallom, hogy ön nagyjából azt mondja, hogy nincs szükség erre az irányelvre, vagy legalábbis nagyon kivételes helyzet lesz ez. Én nagyon nem örülnék, hogyha ez igaz lenne, és amikor arról beszélünk, hogy ki akarja ezt igazán Európában, Hát a polgárok akarják ezt, nyilván biztos a polgárok megfelelő kezelést akarnak kapni, és a szocialista frakció koordinátorát meghallgatva nagyjából azt, mondjuk, azt mondja, hogy ha elkerüljük, elhagyjuk ezt az irányelvet, az nagyon jó lesz, az csodálatos lesz, mert ez sok tagállamban problémát jelenthet ez, mindenki felteszi a kezét, de hát nyilván most politikai vitát folytatunk. Nyilván mindenki azt kapja, amit lát, legalábbis én is ezt szeretném hinni. És ne próbáljunk meg csodálatos frázisokat pufogtatni, és aztán pedig nem használjuk ezt Rojtova asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni Haza Ferreira úr által elmondottakra. Nem. Önhöz szólok, kérem hogy vegye fel a fejhallgatóját, és üljön le Ferreira úr. Köszönöm szépen. Tehát csehül fogok beszélni. Én értem mindezeket a, az aggodalmakat, hogy a szociális rendszereket és az egészségügyi rendszereket ne érintse ez az irányelv, és hogy úgy gondolják, hogy nem kellene ezt elfogadni. De itt határon átnyúló kezelésekről van szó. Ez benne van a címben is. Ez szükséges, hogy módosítsuk az az 1408-as rendeletet, az, és megfeleljünk az Európai Közösségek Bírósága döntéseinek. Most a bármit is teszünk, a páciensek már jelenleg jogosultak arra, és ezt ki tudják vívni maguknak, hogyha a bizottság, bíróság elé viszik az ügyüket. Igen, és joguk van arra, hogy a sürgősségi ellátást, amire szükségük van, azt megkapják külföldön is visszafizetik nekik a költségeket ugyanolyan arányban, mint ahogy a saját hazájában, ahol a biztosítással rendelkezik. Ami pedig a kórházi kezeléseket illeti, ezek nagyon költséges kezelések. Ebben az esetben a paciensnek a saját egészségügyi társadalombiztostási rendszeréhez kell fordulni, és meg kell tudnia, hogy kap-e térítést olyan szintig, mint otthon. Senki sem kaphat ugye két pohár italt, hogyha csak egyre jogosult. Tehát az alapszolgáltatásokra kell, hogy mindenkinek legyen biztosítása, nem csak a sürgősségi ellátása, és csak a szükséges szinten és itten a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokkal kell foglalkozni. És azt igészíteném ki, amit Vernyó asszony és mások is elmondtak, tehát a tagállamoktól bizonyos minőségi szintet is megkövetelünk, bizonyos szintű minőségű szolgáltatást kell, hogy nyújtsanak, és ez fontos, mert a szubszidiaritás is ezt igényli. Ezért vetődött fel a jogalapnak a kérdése hogyha ajánlásként forgalmazzuk ezt meg, akkor ezt koordinálni kell, és ez a mi szakbizottságunk kompetenciája. A minőségi mutatókat is nekünk kell megfogalmaznunk, és majd egy kompromisszumra kell, hogy jussunk. Hát így tudjuk megreformálni az 1408-as rendeletet. Köszönöm. Gebhardt asszony, Sáldemóze asszony. Ja, ich möchte noch mal darauf zurückkommen, weil äh, ich bin ganz offensichtlich von... Igen, visszaveszem akkor a szót, mert úgy tűnik, hogy nem értettek meg. Én azt szeret, ki szeretném itten köszörülni a csorbát. Én egyáltalán nem azt mondtam, hogy el akarjuk utasítani az irányelvet, sőt, nekem nagyon hasznosnak tűnik, mert nagyon sok tagállamban, sok országban a betegjogok nem felelnek meg annak, mint amit a bíróság kimondott, és ez problémát jelent nem vagyok nagyon érintett, mert Németországban mi az Európai Közösségek Bírósága ítéletének megfelelően járunk el, úgyhogy mondhatnám, hogy nálunk minden rendben. De látom, hogy ennek milyen következményei lehetnek, és ezeket figyelembe kell vennünk. Németországban a biztosítók kifizetik az állampolgárok kezelését, hogyha ezek külföldre mennek kezeltetni magukat. Ez nagyon jó, helyes, tisztességes, így igazságos. A probléma az az, vagy az a probléma vetődhet fel idővel, hogy meg kell néznünk, hogy ez más államokra hogyan hat. Nagyon sok olyan német állampolgár van, akik német, Lengyelországba csináltatják meg a fogaikat. Ezre joguk van, és ez a kezelés térítésre kerül, a német összegeknek megfelelően. Miután Lengyelországban sokkal olcsóbb a kezelés, ez a németeknek nagyon jó. Ez ehhez érdekük fűződik a pácienseknek. De Lengyelországban a fogászati kezeléseknek az ára emelkedő, emelkedik, és attól tartok, hogy el fog jönni egy olyan időpont, amikor a lengyel állampolgárok, akik nem ugyanolyan szinten élnek, mint mi, már nem fogják tudni kifizetni a fogászati kezeléseket, és a lengyel biztosítóknak egyszerűen ki fog ürülni a kasszájuk, mert nem fogják tudni kifizetni ezeket az összegeket. Ez egy nagyon fontos kérdés, és én a betegek, a lengyel betegeknek a jogait védem, akiknek ugyanilyen joguk kell, hogy legyen, hogy igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat. Nem szeretném, hogyha tisztességes verseny lenne az országok között. Ezért kell nagyon elgondolkodnunk azon, hogy milyen következményei lesznek eh, ennek a különböző rendszerekre. És az a nyitás, amit szeretnénk, amit én kívánok, Ebben a nyitásban figyelembe kell vennünk ezt a problémát is, annak érdekében, hogy ne a fordított eredményre jussunk, mint amit szeretnénk elérni. És itt vetődik fel a kérdés, hogy a bíróság több alkalommal is fel, e, kimondta, hogy a tagállamoknak a rendszerét nem szabad túlterhelni, nem szabad veszélybe sodorni azzal, amit mi e, teszünk. Tehát én nem csak azt szeretném, hogy vegyük figyelembe a betegeknek a helyzetét, és akik kellően jómódúak azon, hogy ahhoz, hogy külföldön kezeltessék magukat, de azokra is gondolok, akiknek sokkal kevesebb lehetőségeik vannak, és az ő jogaikat is meg kell őrizni. Nem szabad, hogy orvosi turizmus alakuljon ki, amit mások kárára gyakorolnak egyesek ezt kell elkerülni mindenképpen. És ez az a kérdés, ami felvetődik. És ezzel kapcsolatban kell, hogy azt mondjuk, hogy igenis ezen gondolkodni kell, méghozzá nagyon odafigyelve. Meg kell gondolnunk, hogy milyen következményei lesznek ennek, milyen hatásokkal járnak a jogi döntéseink. Ezt végig kell gondolni és hogyha sikerül jó megoldást találnunk még ebben a ciklusban, akkor rendben, az kitűnő, de hogyha ez nem sikerül, hogyha nem találjuk a megfelelő megoldást, akkor én amellett vagyok, hogy várjuk meg, várjunk még hat hónapot, és beszéljünk róla még hat hónapig, hogy meglegyen a megfelelő jó megoldás. Lehet, hogy nem mindenki lesz már itt, én szerintem még itt leszek, és ígérem, hogy akkor foglalkozni fogok ezzel az ügyjel. Hát jelölt vagyok, tehát úgy gondolom, hogy vissza fogok jönni. De nem függhet ez a jogszabály attól, hogy valaki jelen lesz-e, vagy sem a következő ciklusban. Itten a betegek egészségéről van szó, az állampolgárok egészségéről, és ezt meg kell őriznünk nem csak ebben a ciklusban, hanem a következő ciklus idején is. Csak azt akartam mondani, hogy nem vagyok biztos abban, hogy ez a vita bárhova visz minket. de Moza akar szólni? Azt szerettem mondani Karl-Heinz hogy szerintem te félreértetted méghozzá szándékosan a dolgokat. Itt mégiscsak egy jelzését látjuk a te frakciótnak az e-, betegjogokkal kapcsolatban én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell várni a módosító indítványokat saját anyanyelvünkön, és majd utána meglátjuk, hogy kell-e változtatni az ütemterven, vagy sem. Én magam is szerettem volna néhány szót szólni, mert én is beterjesztettem néhány módosító indítványt, és egy olyan területen, ahol úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy az Émkó bizottság valamit szóljon, ugyanis a bizottsági javaslat ezen a területen gyenge, és ez pedig valóban a minőség és a biztonság témájára vonatkozik, ugyanis egy nagyon érdekes dokumentumot olvastam az egyik vasárnapi újságpapírban, újságban, ahol azt mondják, hogy a brit páciensek már valóban máshova utaznak. És aztán pedig az volt a cím, hogy te meg hol a fenébe csináltattad ezt vagy azt. Ez akármilyen kezelés lehet egyébként, fogászati, vagy valaki csípőprotézést csináltatott külföldön. Tehát itt azt gondolom, hogy a bizottság javaslata az információs hálózatokról és egyebekről, illetve az információs hálózatokhoz való hozzáférésről szólt néhány szót, de úgy gondolom, hogy maga az egyén meglehetősen gyenge helyzetben van, biztosítandó azt, hogy mi erőteljesebb szabályozási szabványokat akarunk elérni. Ezért gondolom nagyon fontosnak, hogy javítsuk azt, amit a bizottság alapként elénk tárt, ugyanis ezt csak alapnak gondolom. Persze vannak olyan kérdések, amelyek azzal fog, foglalkoznak, hogy ki felel ezért vagy azért. Én nem gondolom, hogy az a tagállam, amely nem ad kezelést, az biztosítsa az információt a beteg számára. Hanem ott kell a betegnek információt biztosítani, ahol igénybe veszi ezt az ellátást. Ugyanis úgy tűnik, hogy elkező esetben egy adott tagállamban az adó forintokat arra fordítanák, hogy információt adjanak a betegnek egy olyan kezelésről, amit máshol fog igénybe venni. Szerintem ezt ki lehet megjavítani. Az a problémám ezzel a javaslattal, hogy a szándék ugyan nagyon jó, és nyilván az Európai Bíróság határozatainak is meg akarunk felelni, de hát tudjuk jól, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, Megint csak vissza kell térnünk ahhoz a ponthoz, illetve nem is az a probléma, amit, hogy most választások előtt vagy után csináljuk ezt meg, <clears throat> hanem politikai szempontból kell meghatároznunk az ütemtervet. Van olyan kolléga, aki azt akarja, hogy hamar zárjuk le a témát, mások azt akarják, hogy halasszuk el. Itt fogyasztói jogokról van szó. Ez egy olyan jogi aktus lehet, amely működik, és a fogyasztók érdekeit veszi figyelembe. Nem hiszem, hogy ezt túl gyorsan, sietősen, elkapkodva kellene megvalósítanunk. És ezt egyébként azért mondom, mert a bizottság nagyon jól tudja, hogy már van olyan európai egészségügyi rendszer, ami működik, hogyha a választóim például külföldre utaznak nyaralni, akkor a sürgősségi ellátásra ott jogosultak. Van, aki biztosított, van, aki nem biztosított, de azzal együtt is a sürgősségi ellátást igénybe vehetik. Megint a kérdés az itt a bizottságnál, hogy nagyon sok választón van, aki Spanyolországba utazik, megbetegszenek, amikor Spanyolországban vannak, oda jön a mentőautó, azt mondják, hogy ott van az európai egészségügyi kártyájuk, és sürgőségi ellátásra jogosultak, aztán pedig a mentőautó, hogy hogy nem, egy magánkórházba viszi őket, és aztán kapnak egy 8000 eurós számlát. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ezért ez a rendszer mégsem működik. Ezért itt az ideje, hogy az alapokkal is foglalkozunk, még mielőtt a bonyolultabb pontokhoz eljutunk. Nagyon sok olyan pont van, amelyet még meg kell oldani a jogszabályokban, úgyhogy az Európai Bíróságnak a döntéseit figyelembe kell vennünk, világosságra kell törekedni. Szerintem a bizottsági javaslat nem adja meg ezt a világosságot, sem pedig a jogbiztonságot. Aztán ott van az előzetes engedélyezés kérdése. Én magam a saját orvosommal beszéltem erről, aki egyébként liberális, Rissi Jorgensen asszony biztos örül ennek, és támogatja ezt a javaslatot. De volt valami, amit ő pontosan tud, ugye a finanszírozásról, az egészségügyi rendszerről, és azt mondta, hogy az elő engedélyezést ne az orvos végezze, ne egy szakértő végezze, hanem egy bizottság, egy egészségügyi bizottság, hiszen az egészségügyi rendszer fogja fizetni ezt. Teljesen logikus. Mondjuk akkor azt, hogy igen, ezt a tíz melrákban szenvedő beteget küldjük el egy másik országba, megvan rá a költségvetésünk, mi döntünk arról, hogy mennyit fizetünk ezért. Szerintem egyébként ez veszélyes. Ott van az Európai Bíróság döntése, és ez az irányelv, azt mutatja az embereknek, hogy bárhova mehetnek, bármilyen költséggel, bármikor, hogy egészségügyi ellátásban részesüljenek, pedig nem ez a szándékunk, és az Európai Bíróság döntéseinek sem ez a szándéka. A szolgáltatások mozgásának szabadságát vette figyelembe az Európai Bíróság ezért gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy választások előtt a szavazóknak ne adjunk ilyen reményeket, hogy megnyitjuk az egészségügyi piacot, és bárhova elmehetnek, hogy egészségügyi ellátást kapjanak. Az idősek például biztos, hogy nem fognak ezzel élni. Úgyhogy számomra a fő probléma az, hogy nagyon jó javaslatokat kaptunk a bizottságtól, nagyon kedvelem például ezeket az elképzeléseket, hogy a szakértői hálózatok között legyen jobb együttműködés. Szerintem ezek a kiválósági központok ugyanis még nem működnek együtt megfelelően. Számos módosító indítványt terjesztettem be magam is, főként a minőség, a biztonság fokozása érdekében de azt sem gondolom, hogy az EU olyan helyzetben van, hogy meghatározza a kórházi ellátást. Ugyanis, hogyha figyelembe vesszük a rendszereink bonyolultságát, a kórházi ellátás például különbözik országról országra. Úgyhogy meg kell nézni, hogy a tagállamokban milyen gyakorlat honos. Szerintem ez esetben sokat kell még dolgozni aztán pedig Burke úr és Rhys Jorgensen asszony, aztán Börnyó asszonynak adom meg a szót. Csak elnézést kérek, a külügyi bizottságban voltam. Én árnyék jelentés készítő vagyok ebben a témában. Szerintem nagyon fontos, hogy elmozduljunk, és a betegre koncentráljunk, és nem az egyéb kérdésekre ezt már más alkalmakkor is elmondtam, az egészségügyi ellátás, a szakorvosi ellátás valamikor másik országban is csak elérhető, és ezért kell egy jó javaslatot készítenünk. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg magáról a betegről. és vannak itt nagyon jó ötletek, amelyek elhangzottak, ezeket mindenképpen célszerű felkarolni. De nem minden javaslatot kellene elfogadni, mert aztán a végén semmi nem lesz belőle. Tehát óvatosan kell eljárnunk, nagyon jó javaslatok vannak, tehát ezeket kell megfelelően összefogni és irányítani. Köszönöm. Rész Jorgensen asszony kollégámmal egyetértek. Igen, arra is hogy csonka még igazán fontos, de két megjegyzésem lenne a lengyel fogorvosokkal kapcsolatban. Remélem, hogy nem jutunk oda, hogy Lengyelországba kell mennem fogorvoshoz. Nem a beteg mobilitás témakörébe tartozik ez. Aztán pedig, amikor az önorvos azt mondja, hogy ez túl sok pénzbe kerül, és egy társadalom számára, egy tagállam számára. Az állampolgároknak kell egészségügyi ellátást adnia, hogyha egy beteg külföldre utazik, és ott igénybe vesz egy ellátást, akkor azt a pénzt kapja vissza, amennyibe ez az eredeti tagállamba került volna. Erre csak egy válasz van, hogy sok tagállam arra számít, hogy a várólistán fognak meghalni a betegek azt mondják, hogy hát ez nagyon sok pénzbe kerül, nem tudjuk ezt kifizetni, és aztán pedig azt reméljük, hogy a 10 meg a 20 beteg a listáról külföldre utazik, és ez ugyanannyiba került volna, mint amennyibe ez a nemzet otthon került volna. És aztán azt reméljük, hogy meghal, és az kevesebbe kerül. Elnök, Nekünk az Egyesült Királyságban nagyon jó tapasztalataink van azzal, hogy külföldre utazzanak a betegek azért, hogy egészségügyi ellátásban részesülnek. Miért? Azért, mert 20 évig konzervatív kormányunk volt, ahol nagyon drága volt az egészségügyi ellátás, nem fordítottak rá egyáltalán elegendő forrás, és az emberek egyszerűen kénytelenek voltak külföldre utazni, mert otthon nem látták el őket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha van valamilyen kritéria, ami alapján külföldre lehet utazni, én ezt egyáltalán nem ellenzem, hanem egy észszerű alapon kellene ezt megoldani. Nem lehet kifelejteni, hogy ez egy költségkérdés, ez egy pénzügyi kérdés. Lehet, hogy olcsóbb külföldre küldeni, igen, ezt meg is tesszük időnként, mert valóban olcsóbb. Ez az egyik kritérium, mondja az elnök asszony. Pontosan ezért említettük ezt meg. Az, hogy annak az oka, hogy a betegeket külföldre küldjük, ez aránytalan mértékű a várólisták az egyik oka ennek, hogy külföldre kell küldeni a betegeket. Úgyhogy itt megint csak az előzetes engedélyezés jön be a képbe módosításokkal kell foglalkoznunk. Szerintem nem az a probléma, hogy nem értünk egyet, hanem az, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani, oly módon, hogy a saját egészségügyi rendszert ezt ne aknázza alá. És a bizottság is erre törekszik. Weiler asszony, akar szólni? Én is darf. Igen, hát hogyha megengedi, akkor engedélyével szeretnék én is egy kicsit pontosítani a dolgokat. Ebben a helyzetben nagyon nehéz helyzetben vannak a tagállamok, hogy most Nagy-Britannia, Svédország, Észtország, Görögországról van szó, nehéz helyzetekben vannak, valamennyi eh, álláspont eh, helytálló igaz, hogy az egészségügyi rendszerek minősége nem azonos. Tagállamonként erősen változó a minőség, és az is, hogy mennyibe kerül, illetve hogy mennyit költenek a tagállamok az egészségügyi rendszerre, a személyzet kiképzésére, ugyancsak változó és különösen amikor például bizonyos ritka betegségekre gondolkozunk, amelyeknek nagyon drága a gyógyítása. Ezért kell vigyázni és odafigyelni arra, hogy egyes tagállamok ne mondjanak le a felelősségükről, ahogy a nagy británia tette ezt egy bizonyos időszakban, de vannak olyan tagállamok is, amelyek egyszerűen nincsenek kapacitások. Például gondolom egy olyan ország, mint Litvánia, vagy egy más kis tagállam nem tudja azt a szakértelmet nyújtani, mint egy olyan tagállam, mint például Németország, Svédország vagy Spanyolország olyan betegségek esetében, amelyek súlyos betegségek. Például Lengyelországban a nők, akiknek merrákjuk van, azokat fontos, hogy kezeljék. Ez minden ország, de Lengyelországban meghalnak, ez nem elfogadható. Éppen azt szeretnénk ezzel a törvényel, hogy a szolgáltatások, az ellátás minősége javuljon a tagállamokban. Nem arról van szó, hogy a lengy- azt mondják a lengyeleknek, hogy jó, hát ezt rábízzuk, majd csinálja Svédország vagy Németország, hanem az fontos, hogy Lengyelország is ö, fejlesz ki a kapacitásait. Népbetegségről van szó, ezeket a betegségeket kezelni kell. Csak az a veszély áll fenn, hogy vannak, akik azt mondják, hogy van már így is orvosi turizmus, turizmus, küldjük át ezeket az embereket mind ide vagy oda, és majd kezeljék őket ott. És akkor nem kell semmiről sem gondolkodni, gondoskodni saját hazánkban, még regionális szinten sem mert amit a fogyasztó szeretne, az az, hogy az utolsó lap faluban is legyen egészségügyi ellátás. Nem arról van szó, minden, így is, úgy is mindenütt vannak várólisták, még Németországban is, tehát ezeket lehet, hogy nem lehet csökkenteni, és nincs is arról szó, hogy a térítési összegeket csökkentsük, de fontos, hogy minden ország valamilyen módon egy azonos házban legyen, mert lehet, hogy a múltban nem modernizálták az egészségügyi rendszerüket úgy, ahogy kellene. Én gondolok egyébként Németországra, és nem csak az Egyesült Királyságra. Cretu asszony. Mulțumesc iertarea, am venit puțin mai e, târziu la dezbatere, dar am purtat-o și în celelalte... Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy egy kicsit későn érkeztem, de más szakbizottságban ugyanezt a témát beszéltük meg, ott árnyék tevő vagyok. Szerintem valamit azért pontosítani kell. Itt az IMCO bizottságban vagyunk, és egyes kollégáim azt mondják, hogy vannak, van egy piac, de nem veszük figyelembe az árakat. Hát pontosan az árakat kell figyelembe venni. Én mindig Románia példáját említem, mert valami mindig történik. A lakosság gazdasági szempontból nagyon polarizált. Vannak olyanok, akik mobilabbak, mások viszont nem nem tudják megengedni maguknak, hogy utazzanak, mert az állam csak azt téríti meg, amit az országon belül fizetett volna, és időnként külföldön a költség sokkal magasabb, és attól félek, hogy ennek szociális következménye is lesznek. Persze jó minőségű szolgáltatásokat akarunk nyújtani azoknak a betegeknek, akik utazhatnak, talán nem fizikailag, de akik például képesek arra, hogy megfizessék a plusz kiadásokat, amelyek a külföldi szolgáltatásokból fakadnak. De Romániában akkor már nem lenne ösztönzés arra, hogy jobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsanak. És természetesen a csökkenő jövedelem szintén egy olyan téma, amit figyelembe kell venni. Én jelentéstevő vagyok a Nőjogi Bizottság részéről, hogyha gyermeket szülünk, akkor szükségünk van arra, hogy a közelbe legyen, közelben elérhető helyen legyenek a szolgáltatások. Ez olyan, mint egy sürgőségi ellátás. Nem mindenki teheti meg, hogy megtervezze előre, hogy hol fog szülni, akár külföldön, akár otthon, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen szükség egy ilyen jogszabályra. Igenis van. Aztán van egy másik aspektus, amit figyelembe kell vennünk, hogyha valamennyi tagállam meghatároz egy listát az egészségügyi szolgáltatásokról, például a kórházi ellátásról, akkor lehet, hogy problémák lesznek a megtérítéssel, a költségek térítésével egy másik tagállamban. És azt gondolom, hogy az irányelvnek pontosítani, ki, pontosítania kell ezeket a félreértéseket. Ugyanis talán egy tagállam nem ugyanazt az ellátást veszi fel a listájára, és előfordulhat egy olyan helyzet, hogy egy beteget, egy betegtől megtagadják az egészségügyi ellátást, mert azt egy másik tagállamban nem ismerik el. Azt gondolom tehát, hogy ezekre a problémákra nagy figyelmet kell fordítanunk, főként itt a szakbizottságunkban. Azt gondolom, hogy a gazdasági különbségeket az egyes tagállamok között figyelembe kell venni. Nagyon sok orvos és ápolónő már elhagyta Romániát, az Egyesült Királyságba ment dolgozni, úgyhogy kevés az orvos. Aztán a jövőben már kevés lesz a beteg is. Mindannyian ismerjük ezeket az érveket, mindannyian terjesztettünk be módosító indítványokat. Azt hiszem, hogy végül sikerülhet megoldásra jutnok. Elnök, akkor most már lezárom a vitát, mert azt hiszem nagyon jó eszmecserére került sor. A jelentéstevőnek adom meg a szót, és a bizottságnak. A bizottság akar szólni? Igen, mert láttam, hogy nagyon izgatottá vált, amikor szóltam, akkor kérem, hogy mondja el, hogy mi, mi rosszat mondtam. Azt nem mondanám, hogy én rosszul látja a dolgokat, de néhány dolgot azért szeretnék tisztázni a javaslatunkból. A mi javaslatunkat egyébként több éves gondolkodás után készítettük el, a mi véleményünk egy észszerű megközelítés és egy kétségtelen korlátozott céllal. Tisztázzuk a betegek jogait akkor, amikor határon átmennek a bírósági ítéletek alapján, és biztosítsuk a minőséget és a biztonságot az ellátásban. Úgy látom, hogy ez nem igazán kerül figyelembevételre. Mi nem csak egyszerűen információra gondolunk, hanem azt kértük, hogy minden egyes tagállam politikai kollektív felelősséget vállaljon bizonyos biztonsági és minőségi kritériumokra, illetve ezeknek az ellenőrzésére. Ez egy kollektív politikai felelősségvállalás lenne, amit mi kérünk a tagállamoktól. Ez egy közérdekű szolgáltatás az egészségügy területén, és úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen fontos, hogy egy ilyen minőségi és biztonságot vállalják a betegek érdekében. Nagyon érdekes volt a vita, úgyhogy csak néhány észrevételt szeretnék tenni. Ezen kétségtelenül fogunk még gondolkodni. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy a társadalombiztosítási rendeletet kiegészítse. Van már egy ilyen rendelet, és tudjuk, hogy vannak problémák, hogy például a sürgősségi ellátást hogyan valósítsák meg. Nem az a nem az a céljunk ezzel az irányelvel, hogy a rendelet hiányosságait kiavítsuk, hanem az, hogy kiegészítsük, és nem akarjuk átmásolni a rendeletet a hibáival együtt, hanem figyelembe kívánjuk venni a bírósági ítéleteket, a joggyakorlatot, és ezt kell, ennek megfelelően kell meghatározni. Ami az egyenlőséget illeti. Sokat hallottunk arról, hogy egyenlőtlenség alakulhat ki, ezt sokszor hallottuk a parlament részéről. Mi bizottságként egy egyensúlyt kívántunk megvalóstani a betegjog között és az egyes tagállamok egészségügyi rendszere között. Minden egyes államnak az egészségügyi rendszere ellátásban kell, hogy rendelkezzen minden egyes szemét, aki a területén van, hogyha vannak olyan helye, azt tudjuk, hogy a nagy többség azt szeretné, hogyha a lakóhelyéhez közel kapna jó ellátást. Ezt az elsődleges célt szeretnénk figyelembe venni, költségvetési korlátaival együtt. Ezért javasoltunk egy olyan megoldást, ami lehetőleg minimálisra csökkenti a költséget. Tehát ezért csak annyit fizet, amennyit így is úgy is otthon is kifizetett volna. Egyenlőtlenségek természetesen léteznek Európában és a tagállamokon belül is. Nem mindenkinek van lehetősége az utazást kifizetni, és így tovább. Ezt tudjuk, de úgy gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk kezelni ebben az irányelvben, de azt sem kérhetjük az egészségügyi rendszerektől, hogy emeljék meg a költségtérítést azért, hogy a betegek más tagállamba utazhassanak hallottunk itt a fogászati kezelésekről, szép, esztétikai sebészetről, általában ezt nem is szokták téríteni. Itt nem arról van szó, hogy plastikai sebészetet, ti beavatkozásokat általában amúgy sem ö, ö, térítjük. Tehát itt most nem az egyenlőtlenségek felszámolása a célunk, hanem a költségvetési gondokat kívántuk volna kezelni nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk a kórházi ellátással kapcsolatban is. A mi gondunk az az volt, hogy egyértelmű, világos legyen a keret jogi értelemben. Hogyha különböző 27 tagállam van, ki fogja tudni, hogy melyik tagállam melyik listá vehet igénybe, hogyan alkalmazzák ezt, mi van akkor, hogyha különböző listák alapján dolgoznak a tagállamok, nagyon nagy lesz az egyenlőtlenség. Hallottuk Rojtova asszonynak a javaslatát és másokat is, ezeken el fogunk gondolkodni, de megint csak egy olyan szövegről van szó, aminek az a célja, hogy a joggyakorlatot tisztázza. Tehát minél világosabb, egyszerűbb szöveget kell elfogadni, ami érthető a, beteg számára. Nem szabad, hogy a nagyon különböző rendszerek tovább tagozzák, fragmentálják a jogi keretet. Köszönöm. Köszönöm. Visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Remélem nem ért félre. Nem azt javasoltam, hogy ön hogy csak a TB irányelv álljon fenn. Én azt mondom inkább, hogy elviekben a TB irányelv egyszerű lenne, de nem működik tehát amit papíron megáll, az a gyakorlatban nem feltétlenül működik. Mindig ez a helyzet a jogalkotással, és a szakbizottság szerint is ez a leg, ennek a jogszabálynak a legnehezebb az átültetése és végrehajtása. Visszaadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyan foglalhatjuk át egy ennyire ö, szenvedélyes vitát ö, keltő ügyet? Ez mindenképpen figyelemre méltó, ez nagyon jó. Olyan témával foglalkozunk, ami rendkívül bonyolult, ezt most is láthattuk az elhangzott vitából. Ö, azt azért mégiscsak megállapítom, és ennek örülök, mert nagyon sok minden még egyelőre függőben marad és tisztázásra vár, ez kicsit aggodalmat is keltő, de a ö, szocialista frakciónak úgy tűnik, hogy egyértelmű világos vonala valamit követni kíván. Ez engem megnyugtat. Azt szeretném elmondani, hogy sosem volt szó arról, hogy azt mondjuk, és senki nem mondta, hogy elleneznénk ezt az irányelvet, sőt, arra is szavaztunk, hogy legyen egy irányelv, ami a betegek jogait tisztázza. Szerintem ebben mindenki egyetért, független attól, hogy milyen álláspontokat képviselünk. Az európai egészségügyi ellátás biztonságát és minőségét javítani kívánjuk, de úgy, hogy ne akadályozzuk meg a mobilitást akkor, amikor ez szükséges, és úgy, hogy ugyanakkor ne ösztönözzünk egy orvosi turizmust, amiből olyan problémák adhatnának, mint amit Evelyn említett Lengyelország és Németország között, vagy Franciaország, Franciaország és Magyarország között a, ugyanilyen problémák vannak fogászati kezelések ügyében. És hogy Bárbara is említette, vannak tagállamok, amelyeknek a ö, saját kompetenciájuktól nem szabad, hogy megváljanak, és hogy lemondjanak a felelősségükről. Kár, hogy nincs itt Schwab úr. Az egészségügy az nem egy fogyasztás, az egészségügy az nem egy kultúra sem fogyasztási terület, hanem itt betegek vannak, akiket betegként kell kezelni, és azt hiszem, hogy itt vannak dolgok, amiket tisztázni kell. És a bizottság szövege, még akkor is, hogyha a célok korlátozottak, nem tűnik kielégítőnek, ezt mutatja egyébként az imént lezajlott vita is. Nagyon sok mindent pontosítani kell. A betegek jogai között és a az egészségügyi rendszerek pénzügyi helyzete közötti egyensúly rendkívül fontos, mert ha felrobbantjuk az egészségügyi társadalombiztosítási rendszereket, akkor se biztonság, se semmi nem lesz a betegeknek. És azt hiszem, hogy itten egy komoly probléma van előttünk, előre is látni kell azt, hogy milyen mobilitás fog megvalósulni a betegek részéről. Nagyon sajnálom, hogy az egyéb szakembereknek a mobilitását is nem kezeltük ezzel, mert ugye ha politikus az ember, akkor Európát e, egy generációval később is kellene, hogy lássa. Jacques Delors így dolgozott, az egyik alapítóatja Európának, tehát nagyon világosan kell látnunk, hogy hogyan tudjuk szabályozni, tisztázni azon fő problémákat, amelyek benne vannak ebben a szövegben, és a bizottság szövege nem tisztázza. Ezek alapvetően politikai kérdések, ehhez idő kell. Sajnálom, hogy kollégám elment, mert ugye kicsit később, későn kértük a szakértő jelentéseket. Az koordinátorunk, illetve McCarthy asszony is, tól már ősztől állandóan kérdezzük, kérjük, hogy tisztázzák a, az IMCO, az MV és a bizottság közötti kompetenciákat, és nem kaptunk erre kielégítő válaszokat mindenképpen női tulajdonság az, hogy ennyire ragaszkodtak és kitartóak voltak. Talán március 3-ára lesz majd egy olyan jogi jelentésünk, ami megvilágítja a dolgokat. Csütörtökön az összes árnyékjelentés készítővel össze fogunk ülni, lehetnek azonos véleményeink. Rojtov asszony is mondott dolgokat, amiknek egy részével egyetértek, de mindenképpen a betegjogok, minőség, biztonság, ezek azok, amik fontosak az egészségügyi rendszereink szempontjából. Most várnunk kell, meg kell várjuk a jogi bizottság véleményét, amely meghatározza majd milyen jogi alapon fogunk tovább lépni. Strasbourgban lesz erre alkalom, és az is fontos, hogy tartsuk a Környezetvédelmi Szakbizottság meghatározta menetrendet is. Lesz remélem idő, hogy a módosítókat meg tudjuk vitatni, mit tudunk elfogadni, mit lehet kompromisszumba beötvözni, Ám összességében 1400 módosított terjesztettek be, 700 a Környezetvédelmi Bizottságtól, 400 tőlünk, és 200 a Foglalkoztásügyi Bizottságtól, úgyhogy van még tennivaló, mielőtt a parlamenti konszenzus létrejöhet. Annak érdekében, hogy tényleg javítsuk az irányelvet, hogy ez működőképes és betartható legyen. Remélem, hogy az, az, az az egyetlen urat, aki körülben nem szorongatták meg a hölgyek, mert hogy egy hölgyek által vezetett vita volt, Ferreira asszony, Brook asszony által vita volt. Semmi gond. De fontos, hogy ne veszítsük szem elől a célt, és ne politikai színek határozzák meg döntésünket. Nagyon fontos kérdés ez, és hatalmas érdek fűződik ahhoz, hogy megfelelő döntés szülessen a parlamentben ebben a kérdésben. Elnök. A politikai kérdésekért nem vagyok a felelős, a frakciók azok, akik a politikai érdekeket viszik. A legfontosabb számunkra az, hogy helyre tegyük ezt az irányelvet, és működjön. Hogy aztán politikai szempontból ez mennyire kívánatos, hogy kinek mennyire nem, azt nem tudom, de az biztos, hogy szükség van jogszabályra, szükség van ezre irányelvre és számomra legfontosabb az, hogy a javaslat minősége jó legyen. Az elmúlt, itt töltött 15 évem során sok esetben előfordult, hogy a bizottság javaslatát javítgatni kellett, annak érdekében, hogy működőképes jogszabály szülessen. Köszönöm a hozzászólásokat!